helyesbítéseket nyújtottak be az eljárási szabályzat értelmében. A 231-es cikk értelmében, hogyha a bejelentéstől számított 21 órán belül sem valamelyik képviselőcsoport sem, 40 képviselő nem jut be kérelmet a szavazásra bocsátásra, akkor ezeket jóvá hagyjuk. A honlapon megtalálhatják ezeket, és a jegyzőkönyvben közé tesszük őket. Szerdán pedig a